Mr. Tekes. Elnök asszony, biztos jelölt úr, a tavaly tartottuk az Euró, a kultúrák közötti európai párbeszéd esztendejét. Nagyon hasznos és tanulságos volt, és gazdagított mindannyiunkat, Európa népeit. Tegnap volt a berlini fal leomlásának az évfordulója. Közismert, hogy a falat ugyan lebontották, de kelet és Nyugat-Németország között még milyen ellentétek vannak. Vagy tegnap tartottunk egy meghallgatást a dél-kelet-európai országok, nyugat-balkáni országok és népek közötti megbékélésről tudnivaló, hogy azok a falak, amik régen megvoltak, továbbra is fennállnak. Mit tudna ön ajánlani, kívánj folytatni a kultúrák közötti párbeszédet, ennek a, ezt a stratégiai programot a továbbiakban, illetve kelet és nyugat, a megosztott népek közötti közeledés, európai közös identitásunk építésére mit tudna ajánlani és javasolni. Apropó nyelvek és népek, a szlovákiai államnyelvtörvény úgy tűnik nagyon rossz irányba mutat ezen a téren. Több szlovákiai képviselő, Záborská asszony, Mikolásik úr is bírálta több szlovák tudós is bírálta ezt a törvényt. Eszembe jut Leonard Orbán, a multilingvalizmus biztosa. Úgy mondtuk Romániában mi magyarok, hogy kecskére bízták a káposztát, mert noha mindig európai szellemben nyilatkozott, de odahaza, ha megkérdeztük, hogy miért nincs magyar egyetem Romániában, hogyha azt kérdeztük, hogy miért korlátozzák a magyar egyházi nyelvezetet, vagy a magyar ö, oktatást, akkor azt mondta, hogy hát ez nem tartozik európai kompetenciába. A Smer és a szlovák nacionalista párt olyan politikát folytat nyelvi jogok terén, egyházpolitikai téren, ami súlyosan veszélyezteti megítélésem szerint mind a szlovák-magyar közeledést, mind a szlovák, magyar és más népek együttélését és békéjét, közös identitásunk, európai identitásunk kialakítását. Mit tenne ön az anyanyelvi közeledés, például Finnország is védek, két hivatalos nyelv, a finn és a svéd. Mit tenne ön, hogy nyelvi téren, közös kultúrán, közös nemzeti kultúráink harmóniája megvalósuljon. Köszönöm a figyelmet. Yeah. Well, Hannibal. Thank you. Thank you, Commissioner.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 first of all, European values, tolerance, uh, understanding, and the problems we have <laughs> with tolerance also. And um, on the other hand, a certain cinematographic style, which may be different from that, for example, practiced in, in other parts of the world. Thank you. Vielen Dank. Also ich freue mich, äh, dass also der Lux-Preis auch Anstoß gegeben hat für andere, die Geld haben, es sinnvoll einzusetzen.